a, a napi rendre. Július másodikán az elnök, a bíró elfogadta a végleges napirendet, amelyet önök is megkaptak, semmilyen módosító kérelem nem érkezett a napirendre vonatkozóan. A következőt szeretném ajánlani önöknek. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, és miután egyeztettem a többi intézménnyel, a napi rendben a következő módosításokat javaslom. Tusk úr ma délutánra összehívta az euró, dél, kett délután összehívta az eurózóna csúcs találkozóját, ezért a 2016-os bizottsági munkaprogramot fogjuk megvitatni kedden, a jelenlegi pont helyett, ami az Európai Tanács június 25-26-i ennek a megvitatása lett volna a görögországi helyzetről. Ehelyett azt javaslom, hogy szerdán délelőtt a második napi rendi pontként vitassuk meg az Európai Tanács említett június 25-26-i csúcstalálkozón elfogadott következtetéseit az aktuális görög helyzete tárgyában. A bizottság nyilatkozata a napi a bizottság programjához, így módon előre került kedre. Emellett, eh, miután nagyon sok eh, hozzászóló van, azt eh, kérték tőlem, hogy a szavazás 12-kor, 13 órakor kezdődjön, hogy megnyújtsuk a hozzászólásokra szánt időt. És most Ferhoztat úr, a szó. Elnök úr, úgy gondolom, hogy valóban az a legkorábbi lehetőség. A Görögországról folytatott vitát szerdára tettük át a keddi csúcs találkozó miatt de ehhez hozzátenném, hogy nem csak a bizottság elnöke és a tanácselnöke van ott, hanem szeretném azt, hogy Ciprasz úr is részt vessen, és a Eurogroup, az e-, Eurogroup elnöke, Deisabrum úr is vegyen részt ezen a vitán, hiszen miről is beszélünk, hogyan beszélhetnénk a görög miniszterelnök nélkül, hogyan vitathatnánk meg itt a parlamentben a görögországi helyzetet. El kell, hogy mondjam, az egyik politikai ellenfelem Orbán úr, de amikor mi Magyarországról beszélünk, akkor Orbán úr itt van. Bár sose értek vele egyet, de ő itt van mindig. Úgyhogy ha valóban a népszavazás eredményeit vitatjuk meg, és azt, hogy mik a lehetséges megoldások, akkor Görögország miniszterelnökének itt kell lennie, mellette pedig Dijsselbloem úr, az Eurócsoport elnöke üljön. Elnök, Feraszat úr, Egyetértek ezzel a kívánsággal, hogy a két érintett is vegyen részt a vitában. KED, illetve szerda délelőtti programa kapcsolatban kíván valaki még szólni? Harms asszony. Hogy um, ezt ön most elmondta, hát Fárhoztat úr kérte terjesztett elő ezt a kérést, amit a parlament mindenképpen kell, hogy támogasson. Az elmúlt hetekben mindig megpróbáltuk a csúcs találkozó előtt, a döntő tárgyalások előtt, kértük azt, hogy folytassuk le a vitát az Európai Parlamentben, és hozzunk döntést. Mindig ezt követeltük, hogy a görög kormány képviselőivel is tárgyaljunk, de ezt elutasították, és ehelyett ön szólt az Európai Parlament nevében. Eljött az ideje annak, úgy gondolom, hogy valóban itt közvetlenül mi folytassuk le ezt a vitát vitát. Elnök, nem tudom, hogy ön miről beszél. Hogyha jó, hát ha ide se figyel rám, nem is hallgatja meg, hogy mit válaszolok, jó. Fandálen úr, én szerettem volna válaszolni önnek, de majd akkor írásban megküldöm, amit mondani akartam. Köszönöm, elnök úr. Hát itt különböző oldalról, oldalakról, frakciókból beszéltek arról, hogy, jön a, ja, hogy az igen kampányban milyen szerepet játszott. Most, amikor a tanács vélemény nyilvánított a referendum eredményéről vasárnap, akkor úgy gondolom, hogy itt mások mellett önre igaz az, hogy ön az igen kampányban meghatározó szerepet játszott, és ezért felelősséggel kell, hogy tartozzon itt a parlamentnek. Itt említették már Magyarországot, hát amikor Magyarországról van itt vita a parlamentben, akkor többször is én egyértelmű véleményt nyilvánított, és most a görög referendum kapcsán az igen igen kampány nagyon erőteljesen támogatta, ezért önnek is szeretnénk lehetőséget adni szombaton, hogy felelősséget vállalja fel, és beszéljen a szerepéről, és engedje meg, hogy mi a szerdai vita kapcsán önt is kérdezhessük az ön szerepéről. Hát nincs is más lehetőségem, mint hogy Dijsselbloem urat és Ciprász urat tájékoztassam a parlament kéréséről amit elhangzott, és hát ez nem volt olyan benyomásom, hogy még mindenki elmondta a véleményét erről a kívánságról, de én ezt továbbítani fogom a két említett érintetnek. Kérdezem, hogy a keddi programmal kapcsolatban kíván-e valaki még hozzászólni, tehát a keddi ülés rendjéhez. Glitzos képviselő jelezte, hogy ő és 51 képviselő szeretnének a német háborús adósságok témakörében egy nyilatkozatot a tanástól. Glizas úr, parancsoljon. Igen, elnök úr, a következőt szeretném megkérdezni, mondhatunk-e most valamit erről? Tehát elfogadják-e azt, hogy ezt a témát megbeszéljük? Tehát Németország háborús cselekmények kapcsán fennálló adósága a téma, és 51 aláírást összegyűjtöttem. Nem tudom, hogy milyen eljárást javasol ön, elnök úr, tehát szervezés, hogyan szervezzük ezt meg. Hát ha még egy dolog összes képviselőtársamnak mondom a következőt. Én azért szeretném megvédeni az elnökünket, Martin Schulzot. Lehet, hogy ez most önöknek furcsa, de én szeretném megvédeni őt az teljesen világosá vált, hogy szereti Görögországot, ez többször is világosá vált, de a görög nép az ő javaslatát elutasította és a, tehát azt, hogy Görögország ügyeit innen intézzék. De tudom, hogy szép ügye Görögország az elnök úrnak, eljöhetnek Görögországba, akár görög polgárként egy párthoz is csatlakozhatnak, és én mindenképpen támogatni fogom őt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Glicos úr. Határidő előtt benyújtotta a kérelmet, amelyet további 51 kop kollégája is aláírt. Tehát a bizottság nyilatkozata, itt nem tudom, hogy a bizottság és a tanács nem, csak tehát a bizottság nyilatkozata a német eh, háborús eh, tartozásokról. Mindenki hozzászólhat majd ehhez a kérvényhez. Cimerasszony. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, kérem, hogy eh, szavazzák meg ezt, ennek a kérelmnek a megvitatását. Görögországban nagyon sokakat foglalkoztat ez a kérdés már évtizedek óta. A 2 plusz 1 szerződésekkel sem szűnt meg ezeknek az érvényessége. A görög nép felé eh, nyilvánított tiszteletünket tudjuk ezzel kifejezésre juttatni. Mondhatnák azt, hogy ez Görögország és Németország kétoldalú ügye, eh, de nem, mert az Európai Unióban uralkodó légkört is érinti ezt és német európai parlamenti képviselőként az a véleményem, hogy itt van lehetőség arra, hogy tisztességesen megvitassuk ezeket a még nyitott kérdéseket. És itt nem pénzügyi el vagy van, van szó, hanem arról, hogy elismerjük azt, hogy még, itt még vannak megoldatlan kérdések, le kell ülnünk, és meg kell ezeket vitatnunk egymással. Szeretne valaki ez ellen felszólalni, Préda úr? Oui, monsieur le président. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót adott. Úgy gondolom, hogy le kell zárni ezt a szándékot, hogy azt, amit a kommunisták kívánnak megtenni Görögországban, és itt az Európai Parlamentben is. Szerintem komoly dolgokkal kell, hogy foglalkozzunk, le kell állítani ezt a szándékot, hogy bármilyen témát elővetnek, előre, bocsátanak itt az Európai Parlamentben. Ezeknek a kommunistáknak a javaslatát én elutasítom, ezek abszolút saját görögországi események, semmi köze ennek az Európai Parlamenthez. Es hat ein Abgeordneter für und äh, ein Abgeordneter gegen den egy képviselő az indítvány mellett, a másik ellene szólt. Tehát aki támogatja, az most jelezze. Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Wir kommen nun zum Mittwoch. Szerda ellenőrizzük. Már megtette az indítványát szerdával kapcsolatban, más esetleg felszólaló szerda esetében nincsen, akkor csütörtök. Az ALDE a HAKE jelentést szeretné szeptemberrel halasztani. Szháke asszony, hogy miért? Úgy néz ki, hogy nincs itt. Itt van? Elnézést. Köszönöm szépen, önök úr kollégák. Miután nagyon jó szellemben dolgoztunk, működtünk együtt, hogy a technológiák hogyan érintik az emberiséget globális tekintetben. Még mindig vannak a frakciók között olyan pontok, ahol nem értünk egyet, és éppen ezért szeptemberre kérném halasztani. Weidenholzer úr szólna a javaslat mellett. Szeretném csatlakozni. Nagyon konstruktív vitákat folytattunk. Szerintem egy nagyon lényeges alap ról van szó, nagyon lényeges anyagról van szó, és eh, szerintem az emberi jogok és a technológia a harmadik országokban témát halasszuk szeptemberre. Más felszólás ellene nincs. Tehát akkor ki támogatja azt, hogy ezt szeptemberben tárgyaljuk meg? Ellenszavazat? Tartózkodás? Akkor szeptemberre halasztottuk az HK jelentést. Az ALDE frakció már Jakovics úr személyében jelezte, hogy csütörtökön első pontként szeretne Srebrenicáról megemlékezni. Jakovics úr, még egyszer átadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE frakció nevében Szeretnék azt kérni, hogy a sebrezicenei tragédiáról méltó módon emlékezzünk meg itt az Európai Parlamentben. Ön elnök úr ezt megtette nyitó beszédében, de mi azt szeretnénk, hogy ezen túl a képviselők gondolatát összesítsük egy állásfoglalásban, így emlékezzünk meg a sebrenicei áldozatokról és más balkáni áldozatokról is. Ezért Szeretnénk, hogy készüljön minél előbb egy ilyen állásfoglalás. És ezért kértem, és kérem a képviselőket, hogy támogassák ezt a javaslatot, és csütörtök délelőtt tudjunk szavazni erről az állásfoglalásról. Blackenstein képviselő szeretne mellette szólni, kolléganők és kollégák, támogatjuk a javaslatot, még akkor is, hogyha az elnökő konferenciáján jó okokból kifolyólag máshogy döntöttek. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok ezer ember szenvedett, ez pedig tőlünk is megköveteli, hogy egy nyugodt, objektív vitát folytassunk le. Akiket ott legyilkoltak, és akik túlélték, mind megérdemlik ezt. Köszönöm. Esetleg valaki a javaslat ellen, Van Orden úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék mondani, hogy teljes mértékben támogatjuk a csütörtöki vitát. De holnap már vannak megemlékezések. A európai konzervatívok és reformisták megemlékeznek holnap, és szeretném meghívni a kollégákat, hogy csatlakozzanak a mi megemlékezésünkhöz. Köszönöm. De ellenszavazat most nincsen. Tehát a javaslat ellen nem szólal fel senki. Akkor most szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás? Szerintem a többség támogatja. A módosítók benyújtásának a határideje, tehát itt az állásfoglalásról van szó, tehát a módosítók és a közös módosítók szerdán jár le határidejük, és pedig július 8-án, és a szavazás pedig július 9-én lesz. Így a napirendet elfogadjuk. A napirend következő pontja. A ügyrendi felszólás? Köszönöm, elnök úr. A görögtán egy nagyon örömteli dologra szeretnék emlékeztetni. Valakire, aki 80 éve született, pontosan mindnyájan ismerik, toleráns, nyitott a világra, a békét szorgalmazta, a Dalai Lámáról beszélek, őszentségéről, a Dalai Lámáról. És ezekben a napokban emlékeznek meg tevékenységéről. Minden jót kívánok a további teljesítményéhez. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A következő napi rendi pont pedig egy szóbeli választ igénylő kérdés.